gazdákat, a termelőket, és így a piacon sokkal jobban tudnak majd fellépni. Köszönöm a figyelmet. Ezzel mondja az elnök, bezárjuk a vitát, és a ma esti vitát is. Holnap, április 21-én lesz a következő vita. 9-től nem tudom, hogy tudják-e, hogy holnap